de vonzhatja a befektetőket. Tehát minden a mi kezünkben van. Köszönöm figyelmüket. Uh, köszönöm. Most lezárjuk ezt a vitát. A szavazás holnap 12.30-kor lesz. Most pedig térjünk át a következő napi rendi pontra, mégpedig Miroslav Ransdorf jelentése a keleti partnerség kereskedelmi szempontjai témában. Először is négy percet adok az előadónak, Ransdorf úrnak. Megkapja a szót négy perc erejéig. Köszönöm, elnök úr. Először is elismerésemet fejezem ki kedves kollégáimnak, a bizottság képviselőinek, azért, mert részt vettek ebben a vitában hogy magyarázza meg, mi is az értelme ennek a jelentésnek. Ez a jelentés támogatni akarja a jogállamiságot, a civil társadalmat, a kereti partnerség országaiban. Kollektívaként dolgoztunk, és 142 módosítást készítettünk. Sikerült ezeket néhány kompromisszumos módosításba összefoglalni, és az utolsó percben a szocialisták frakciója két szóbeli módosítást is készített. Kutas úr a szocialisták és a demokraták nevében két módosítást készített, ami, amelyek számomra elfogadhatók nincs velem velük gondom, el is mondom, hogy miért. A a kereskedelmi területen rendkívül fontos eszközökről van szó, de én még más kereskedelmi stratégiákat is el tudok képzelni. Éppen ezért támogatom a javaslatot, annak ellenére, hogy utolsó percben érkezett. Ami Grúziát illeti, ez másik téma. Kutas úr javaslatának része a szocialista frakció nevében. Grúziát az a vádolják, hogy megsértette a gyermeki jogokat, mégpedig azzal, hogy gyermekmunkát alkalmaz. Lehet, hogy nincs erre bizonyítékunk, nyilvános bizonyítékunk, de a gyermekek jogainak védelme számomra első számú prioritás. Úgyhogy ennek elfogadásával sincs gondom, Kutas úr módosításában. De meg kell jegyezzem, hogy Grúzia Grúzia elnöke Szakásvili úr az USA nagyon jó barátja. Tiszteletben tartott, tisztelt demokrata, és őt igen melegen fogadta itt az Európai Parlament. Talán emlékeznek rá, amikor itt a parlamentben még beszédet is mondott. Végül pedig szeretném elmondani a jelentés kapcsán, hogy a parlamenti beszéd legyen olyan, mint a nők szoknyája, elég hosszú ahhoz, hogy a lényeget takarja, de elég rövid legyen ahhoz, hogy vonzást váltson ki, és nem tudom, hogy ezt az ideális célt én teljesíteni tudom-e. Köszönöm, Rensdorf úr. Most pedig a spontán felszólalásukra térünk át. Négy kérelem érkezett. Migászki úrral kezdhetjük. Panie Przewodniczący, e, Szanowni Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagyon elégedett vagyok azzal, hogy meg tudjuk a témát vitatni értékes elemek vannak a jelentésben. Kiemelném, hogy Oroszország nem támogatta a tárgyalásokat, és ennek negatív következményei lesznek. Egy nyilatkozat is született, van már információ a különböző országokról, például Grúziában javult a helyzet, de Belarusban kevésbé jó a helyzet. Nagyon nyugtalanít ez bennünket. A az együttműködés viszont rendkívül jelentős a politika és a szociális együttműködéssel együtt. Ki kell emelni, hogy ez a lényeg. Ezekkel az államokkal, a keleti államokkal szervezzük meg az együttműködést. Köszönöm szépen. Tikau asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Szükség van arra, hogy az EU és a keleti szomszédok között a partnerséget fokozzuk, kutatás, KKV-k, fejlesztés inform információs technológia, egyebek. Az energia közösség segíteni fogja az uniót abban, hogy az energia ellátási céljait teljesítse. EU és Ukrajna között az energia terén támogatom az együttműködést, és közös projekteket kell kezdeményezni, azért, hogy az energia infrastruktúrát modernizáljuk. A bizottság a Fekete-tengeri régia számára ki kell, hogy dolgozzon stratégiát, hiszen ez az EU keleti politikája szempontjából igen jelentős. A fekete tengernek a diversifikálás szempontjából rengeteg sok lehetősége van. Sikerszki úr. Ważne jest, aby Unia Europejska wspierała Hölgyeim és uraim, Szükség van arra, hogy az EU támogassa keleti szomszédokat, és beszéljen arról, hogy milyen európai vágyaik vannak, bátorítsa az európai integrációjukat, politikai, gazdasági integrációjukat, és együttműködjön a partnerországokkal. figyelembe véve a gazdasági együttműködés és a kereskedelem előnyeit. Európában most gazdasági válság van, és Európa most dolgozza ki új stratégiáját a déli tagállamok számára. Ebben az összefüggésben üdvözölni kell ezt az új megállapodást Ukrajnával. Sajnos ezt még nem parafálták bizonyos akadályok miatt. Baszeszko asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A kereskedelemnek a fokozatos liberalizálása a keleti partnerség országaival egy természetes következménye az eddigi politikai együttműködésnek, és hozzájárulhat a gazdasági fellendüléshez, hozzájárulhat a demokratikus reformok támogatásához, és természetesen az energiaellátás biztonságát is növelheti. Ebben az összevőgésben szeretném felszólítani az Európai Bizottságot arra, hogy mutassa be minél hamarabb az Európai Unió Fekete-tengerrel kapcsolatos stratégiáját, hiszen fontos, hogy a keleti partnerség országai csatlakozhassanak az európai infrastruktúrához, különösen az energiaellátási infrastruktúrához. Románia ezen a területen nagyon aktív van, egy összeköttető csővezetékünk, amely biztosítja az azerbajdzsáni földgáznak eh, a Fekete-tengeren és Grúzián által szállítását Európába. A Moldáviával is különböző projektjeink vannak, van például egy gázvezetékünk, Jas és egy másik város között, Kutesti és Bálc között is van egy vezetékünk, tehát fontos, hogy gondoskodjunk ezekről a hídfőállásokról. Köszönöm. Biztos úr. Elnök úr, amikor a keleti partnerségről beszélünk, akkor elég gyakran próbáljuk megleckéztetni a partnereinket, hogy hogyan is menedzseljék saját országaikat. Azonban nem igazán vagyunk képesek arra, hogy aktiváljuk kapcsolataikat. Legfontosabb keleti szomszédunk Ukrajna. Az Ukrajnával történő együttműködés Európának jelentős gazdasági impulzusokat adhatna. Remélem, hogy sikerül itt a vízum problémát megoldani. Számos ukrán eljönne Európába, Olaszországba, Spanyolországba, és nyilván turistaként is meglátogatnák ezeket az országokat. Ez pedig az országokban munkahelyeket teremthetne. Másrészt létezik egy jó szituált közép ország, középosztály Ukrajnában, megengedhetné magának, hogy európai termékeket vásároljon. Azonban rengeteg akadály van, és nem férnek hozzá az ukránok ezekhez a dolgokhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a vita lezárására megkérem Kallas biztost. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, nagy megtiszteltetés önökkel tárgyalni a kelet-európai szomszédainkhoz fűződő kereskedelmi kapcsolatainkról. Köszönöm Ransdorf úrnak, hogy kezdeményezést vállalt a jelentésével. Szeretném megköszönni az összes tagnak, hogy részt vett ebben a konstruktív vitában. Hiszen itt nem csak az árukról van szó, hanem számos más területen lévő dolgokról, tehát a vámok, a határ ellenőrzés egyszerűsítését, technikai akadályok leépítését, fitoszanitárius szabályokat, és így tovább. Az elmúlt hónapokban Nagyon sokat tárgyaltunk a legtöbb kelet-európai partnerünkkel. A tárgyalósok szabadkereskedelmi területekről szólnak Ukrajnával. A tárgyalásokat decemberben kerülnek lezárásra. És a két partner pedig a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló megállapodást július közepén írja alá, hogy a szöveg végleges. Most Ukrajna feladata, hogy megteremtse a politikai feltételeket, hogy alá lehessen írni és ratifikálni lehessen a megállapodást. Emlékeztetnék a társulási egyezményre is, amely szellemének betartása is szükséges a okmány ratifikálásához. Az év első fele is nagyon fontos haladást hozott Moldovával, Grúziával és Örményországgal. Három partner ez, amelyel elkezdtük a szabadkereskedelmi tárgyalásokat. A nagyon jó előkészítő folyamatnak hála a tárgyalások jól haladnak. Fontos az, hogy számos reform bevezetésre kerüljön a keleti partnereinknél. Azonban a szabadkereskedelmi megállapodás még mindig csak a reform, ke- reform kezdete. Azerbajdzsánnal és Fehér Oroszországgal is tárgyalunk. A bizottság úgy gondolja, hogy a, egy VTO tagság a partner országainkkal előfeltétele annak, hogy emeljük a kereskedelmünk szintjét. A kereskedelmi partnerek igazi kapacitásának kihasználásához azonban szükséges a szabad kereskedelmi övezet előnye. Sajnos Azerbajdzsán és Belarus nem felel meg ezeknek a viszonyoknak, és nem rendelkeznek ilyen kapacitással. Azonban szeretném kihangsúlyozni, hogy bilaterális kapcsolataink a kelet-európai partnerekkel nem választhatók le a szélesebb politikai kontextusról, amelyben találhatók. Ez az üzenet pedig az összes szomszédunkra vonatkozik. Emlékeztetnék rá, hogy ez is a keleti partnerség alapelveivel válik egybe, mely értelmében a szabadkeres, szabadkereskedelmi megállapodás szerves részét képzi a tágabb társulási megállapodásnak. Éppen ezért nem lehet elszigetelten tekinteni. Belarusszal az emberi jogok helyzete is súlyos akadályt jelenthet. Elnök úr, tisztelt képviselők, meg vagyok győződve róla, hogy Ransdorf úr jelentése nagyon jól tükrözi vissza azt a tényt, hogy az Európai Parlament és a bizottság ugyanazzal a véleménye rendelkezik kelet-európai partnereinkkel történő kereskedelem viszonylatában. Támogatjuk a jelentés tartalmást, ami azt mutatja, hogy az Európai Parlament elkötelezett annak érdekében, hogy előre mozdítsa a keleti partnereinkkel történő kereskedelmet. Üdvözlöm az Euronest támogatását is. Biztosíthatom önöket, hogy a bizottság teljes mértékben egyetért annak szükségességével, hogy a kereskedelmi kapcsolataink élénkítésével a reformokhoz is jelentős segítséget nyújthatunk. Minnyáján tudjuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, nagyon fontos éppen ezért, hogy az Európai Parlament és a Bizottság együttműködésben folytassa a munkáját. Köszönöm. Thank you, Mr. Commissioner. Köszönöm, biztos úr. Most pedig lezárom ezt a vitát, holnap 12.30-kor lesz a szavazás. Áttérünk az utolsó napi rendi pontunkra. François